azután eh, szavazzunk első olvasatban. Köszönöm szépen! Grazie, Köszönöm, Okoni képviselőasszony! A vitát lezárom. Szavazás holnap lesz erről a témáról 12 órakor. Most a napi rend szerint Átérünk a következő témára. A Flotról képviselő jelentéséről van szó, a foglyok CIA állatali állítólagos szállításáról és illegális fogvatartásáról az európai országokban. Flótra képviselőnek adom meg a szót 5 percben. Köszönöm, elnök asszony. Kilenc hónapot dolgoztam ezen a témán, és nagyon-nagyon sok szereplő vesz részt ebben a témában. Európai parlamenti képviselők soha nem adták föl a harcot az igazság érdekében, és olyan határozatokat hoztunk, amelyek a az államokat terheli, hivatalos szereplőkről van szó, a tanács, az Európa Tanács kutatást végzett, nyomozást végzett, jogvédő szervezetek nemzeti, nemzetközi szinten dolgoztak, nyom, újságírók végeztek nyomozást, CIA tagállami a hatóságoknak kell vállalniuk a felelősséget, vagy aktív vagy passzív részvételüket emberek szállításában, kínzásában, fogvatartásában. Kilenc hónap alatt soha nem adtam fel ezt a küzdelmet, és a, nagyon sok tagállam nem hajtja megosztani velünk a tényleges valós információkat. A nemzeti érdekeket előtérbe helyezik, visszaélnek az államtitokra való hivatkozással, nem biztosítják az átláthatóságot, korlátozzák az áldozatok például ügyvédhez való jogát, nemzeti érdekekre hivatkozva. A jelentést a szavazás elé bocsátjuk, ez az Európai Parlament jelentős üzenetet fog megvalósítani, hiszen az igazságot fel kell térképezni, a 11 évvel ezelőtti témákról van szó. A államok, a tanács, a bizottság egy szándékot fog kifejezni, ami egyszerű, mindenkinek érthető. Mindenkinek biztosítania kell azt, hogy szigorú, független, állatható nyomozás történjen, meg lehessen határozni a felelősöket, és igazságot tudjunk szolgáltatni az áldozatok számára. Először is az áldozatok érdekében szólunk föl, de a polgároknak joga van, hogy az intézményeinktől, az ő intézményeiktől elvárják, hogy a demokratikus értékeket tiszteletben tartjuk, hogy jogállamként működik a saját tagállamok. Ezért pontosan kell, hogy fogalmazzunk. Nagyon aktuális ez a téma támogatnunk kell, hogy az igazságszolgáltatás előreléphessen, előreléphessen és ezért az európai területen muszáj előrelépnünk. Kiváló volt az együttműködés az Eurocontrollal, és a LIBE szakbizottság részéről képviselők, az előadó, árnyékeladó jelentős munkát végeztek. Lengyelország, Litvánia, Románia esetében az Európai Emberi Jogi Bíróság elé kerültek a témák, az előadó nagyon meg van győződve arról, hogy koordinált fellépésre van szükség, és nem szabad a hallgatásba burkolóznunk. Hivatalosan ki kell mondanunk, hogy mi történt, hivatalosan el kell ismerni a munkánkat, és bocsánat kérdésre kell köteleznünk azokat, akik részt vettek ezekben a cselekményekben mobilizálni kell minden forrást, minden eszközt ahhoz, hogy az igazságot szolgáljuk, az igazságszolgáltatást, az állam, a jogállamot meg tudjuk valósítani. Alapvető kötelezettségekről van szó, és kezdeményezésekkel kell élni azért, hogy a kölcsönös támogatás és a szolidaritás elvei megvalósulhassanak. Réding asszony, a jelentés itt a parlament elé kerül, a bizottsághoz, a tanácshoz, az áldozatokhoz szól, és mindazokhoz, akik az igazságot keresik. A múlt héten Murat Konát török polgár, aki Németországban él, öt évig Guatemala-ban volt eljárás nélkül fogva tartva, és újra eljött az Európai Parlament elé, hogy beszámoljon a helyzetéről, igazságot kér saját maga és a többi áldozat számára. Gornác úr, hogyha egy év múlva eljön, és arról számol be, hogy elismerték a felelősök a felelősségüket, és végre az unió nevében bocsánatot tudunk tőle kérni, az lesz az igazi eredmény. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Most pedig Reading biztos asszony kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és engedjék meg, hogy személyesen, saját nevemben is köszönetet mondjak Flót asszonynak elkötelezettségéért, bátorságáért, mm, amivel kezébe vette ezt a dossziét, amely dosszié nagyon is kényes, de az értékeinkről is szó, azok, azon értékekről, amelyeket mi képviselünk. A bizottság többször megismételte, hogy az a gyakorlat, amelyet ugye kiadatásnak nevezünk, valóban több alapjog megsértését illetik. Illegális fogvatartás, illeg- illegális letartóztatás, aztán kínzás, a rossz bánásmód. A terrorizmus elleni küzdelem ezeket nem igazolhatja, ez nem elegséges. Az emberi jogok teljes körű tiszteletben tartása nem alkotárgya. A bizottság mindig is kiemelte azt, hogy az érintett tagállamoknak kell e, továbbra is méreható, független e, és pártatlan vizsgálatokat végezni. Ez egy pozitív kötelezettség, amely az Európai Emberi Jogi Konvencióból adódik, amely vizsgálatok segítségével meg lehet nevezni a felelősöket és az áldozatokat, így lehet kárpótolni. Azért is említette a bíróságot, asszonyom, amely ezeket a kérdéseket szintén tárgyalja. 2005 óta, amikor először felmerültek ezek a kérdések, Azóta a bizottság azokkal a tagállamokkal van kapcsolatban, amelyek állítólag saját országuk területén fogva tartottak ilyen személyeket, ami a polgári és üzleti légiközlekedés illeti 2008. januárjában új szabályokat hoztak létre az Egységes Európai Égbolt program értelmében 2009. január 1-ével is haltában léptek újabb szabályok, így lehet, ezen szabályokkal lehet a repülőgépek mozgását nyomon követni, és nagy érdeklődéssel hallgattam, hogy az illetékes intézetekkel való kapcsolat nagyon pozitív, mert mint a kutatóintézetekkel. Nagyon fontos megerősíteni az emberi jogok kérdését, az igazságügyi együttműködésben, büntető jogi kérdésekben. Mindenképpen azt kell garantálni, hogy a tagállamok, amikor EU eszközöket használnak az igazságügyi együttműködésben, akkor a tagállamok valóban tartsák be az alapjogi kártát, amikor ezeket az eszközöket végrehajtják. Már nagyon sokszor elmondtam a tisztelt ház előtt is, hogy amikor az európai jogot alkalmazzák, akkor automatikusan alkalmazandó az alapjogi kárta is. Ilyen esetekben alkalmazandó a kárta. Ez nem csak a belső aspektusokat illeti az igazságügyi együttműködés területén, hanem a külső aspektusokat is. Ebben az értelemben a bizottság kiemeli, hogy mennyire fontos az, hogy 2010. február 1-én hatályba lépett a két EU-USA megállapodás a kiadatásról és a kölcsönös jogsegéről. Ezek tisztázzák és egységesítik a jogi keretet, mármint ami az igazságügyi működést illetik az USA-val. Ezek a megállapodások kiemelik azt, hogy tiszteletben kell tartani az emberi és az alapjogokat ami a nemzeti és intézményi hiányosságokat illeti, amelyeket kiemelt ez a jelentés, hadd emlékeztessek arra, hogy a jelenlegi szerződések nem ruházzák fel az Európai Uniót azzal a mandátummal, hogy bevezessen egy általános mechanizmust, amely az emberi jogok megsértésére vonatkozik, de szeretném elmondani, hogy a bizottság éberen őrzi ezeket, az értékeket, és arra figyel, hogy a kártát alkalmazzák az EU jogszabályok alkalmazásakor. Ezt már említettem ugye a bűnügyi együttműködése kapcsolatban. Ami az ellenőrzést illeti, a titkosszolgálatok felügyeletét nagyon jól tudják, hogy ez igen érzékeny terület, amely ugye a tagállamok hatáskörébe tartozik. Nos, a bizottság többször is emlékeztetett arra, hogy a titkos szolgálatok közötti együttműködés semmilyen módon nem írhatja felül a rendőri és igazságszolgáltatás együttműködés szabályait, semmilyen együttműködés a titkos szolgálatok között á, nem, nem áshatja alá az alapjogok tiszteletben tartását és a jogállamiság tiszteletben tartását. Azt hiszem, hogy a parlament egyetért velem, ez az egyetlen útja, módja annak, hogy hatékonyan lépjünk fel a terrorizmussal szemben. Amikor az alapvető szabályokat alkalmazzuk, amelyek a sajátjaink és amelyeken az Európai Unió saját létét felépítette. A bizottság kész együttműködni aktívan, parlamenttel, annak érdekében, hogy ami az úgynevezett CIA kiadatási program keretében történt, soha ne következzen be ismét. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. A külügyi szakbizottság nevében a, meghallgatjuk a képviselőt. Elnök asszony, az Európai Unió folyamatosan hangsúlyozza a jogállamiságot, az emberi jogokat, az alapjogokat. Az, hogy bekövetkezett az, ami bekövetkezett, az a, kínzás, a fogvatartás, az már önmagában is eléggé rossz. De továbbra is sikertelenek vagyunk. A késedelmek következnek be az átlatható nemzeti szintű nyomozások végrehajtása területén. A államtitokokra hivatkoznak. Az EU az EU-nak biztosítania kell, és meg kell, hogy legyen a, a ereje ahhoz, hogy föllépjen az összes emberi való visszaélés esetében. Az EU hitelessége, hitelessége az emberi jogok védelme területén a világon teljesen alá van ásva hiszen nagyon jelentősek azok a gyanúk, hogy a bizonyos tagállamok megsértették ezeket az alapjogokat. Ezért nagyon fontos, hogy ténylegesen támogassuk azokat az értékeket, amelyeket folyamatosan hangsúlyozzuk. A külkapcsolataink szempontjából ez nem csak lehetőség, hanem szükségesség is nyugati kormányok és titkos szolgálatok egyetértésével történtek ezek az esetek. Tony Blair, George Bush nevei szerepelnek itt, a guantanamai kínzások, fogvatartások, a demokratikus értékeket nem tartották tiszteletben, és Obama elnök úr is hangsúlyozta, hogy a múltban történt eseményeket mindenképpen ki kell vizsgálni, ezért egy független bizottságra van szükség, és fontos, hogy a kivégzéseket is el lehessen kerülni. Lehet, hogy több évtizedre lesz szükség, de hogyha késedelmeskedik az igazságszolgáltatás, az olyan, mintha nem is biztosítanánk ezt. Borzasztó volt ez az időszak, és ezért támogatnunk kell az ENSZ jelentéstevőjét is. Köszönöm szépen. A frakciók hozzászólói következnek. Először az Európai Néppárt képviseletében eh, Michel Skriffler asszony két percben. Köszönöm szépen, biztos úr, biztos, eh, elnök úr, biztos asszony. Eh, itt a tisztelt házban arra törekszünk, hogy előre vigyük az Európai Uniót, a szabadság, az igazságosság, területén közelebb szeretnénk lenni az állampolgárokhoz, az ő szolgálatokban. Az Európai Unió egy olyan térség, amelyben a jogállamiság dominant, domináns elem kell legyen. Az emberi jogokat meg kell védeni, meg kell óvni. Ezek azok az értékek, amelyek a népát és jó magam képviselünk, politikailag ezeket valljuk. Elnök úr, az, hogy holnap megemlékezünk a szeptember 11. események 11. évfordulójáról. Ugye ez arra emlékeztet, hogy terrorista támadások ott lebegnek a fejünk felett, nem lehet abba hagyni, nem lehet kézen, kézbe, karbatett kézzel ülni, mert a szabadság és a biztonság az a két pillér, amelyre terrorizmus elleni politikánkat alapozni kell. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a terrorizmus elleni küzdelem eszközei nem állnak szemben az emberi jogok tiszteletben tartásával. Ezek egymás kiegészítő elemek. Elnök úr, ezek az illegális fogatartások bármilyen vádeljárás, bármilyen tárgyalás el nélkül, ezek ellene haladnak ezen értékeknek. Európai területen ilyeneket nem lehet elfogadni. Mindenkinek joga van az igazságszolgáltatás, vagy igazságos tárgyaláshoz, az igazságos tárgyalást minden állampolgár számára garantálni kell. Köszönöm, elnök úr. A következő hozzászóló a szocialisták és demokraták nevében Tanya Fajon más, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Ha bárki csodálkozna még azon, hogy ennyi év után az Európai Parlament még mindig eh, a CIA Európában eh, végzett állítólagos eh, illegális szállításairól és fogvatartásairól tárgyal, nos, hát akkor ezt nagyon nehéz lenne megáll, megválaszolni. Természetesen nem könnyű ezzel a kérdéssel foglalkozni, hiszen nagyon sok kérdés államtitok. Holnap mégis szavaznunk kell, és végre elégedett választ kell tudni adni azoknak az embereknek, akik évek óta várnak erre. Tragikus események is történtek, rengeteg áldozat volt és van is, amiatt, hogy a tíz évvel ezelőtti eseményekre akkor olyan választ adtunk. Tudni kell azt is, hogy eddig egyetlen egy tagállam sem felelt meg azoknak a kötelezettségeknek, hogy megvédje, fenntartsa és végrehajtsa a nemzetközi jogot a e területen. Éppen ezért az Európai Bizottságot felszólítom arra, hogy kövessen nyomon az, Euró- az európai tagállamoknak e területen vonatkozó jogszabályi megfelelését, és további emberi jogi normák mellett álljon ki. Csak így követelhetjük pontosan azt a, a jelölt országoktól és a szomszédságban lévő országokról, hogy tiszteletben tartsák az emberi jogokat és a demokratikus jogrendet. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a liberálisok nevében Sophie Inet Feldasszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdem, hogy mint mindig a tanács, mint oly sok esetben megint szinte nem tesz semmit az emberi jogok megsértésében, amelyet részben az ő nevében követtek el. Az előadó, hadd köszönjem meg, kiváló munkát végzett. Sajnos azonban nem most először fordult elő, és lehet, hogy nem is utoljára, hogy erről a kérdésről tárgyalunk. A tagállamok tagadják, és hogyha tisztelt EPP-s kollégáimat hallgatom, akkor az EPP is tagadja azt, ami történt. Pedig ami történt, az nem igazolható hogyha ugyanezeket a dolgokat más országok követték volna, mondjuk arab országok, akkor itt tele lenne a terem, az egész tanács itt lenne, és nagyon-nagyon gyorsan elítélnénk ezeket a lépéseket. De mivel ezeket most az európai országok támogatásával követték el, úgy érezzük, hogy nem kell felelnünk a világ kérdéseire. Igenis, elveszítettük a hitelességünket, az erkölcsi tartásunkat. És nagyon keserű irónia az, hogy nekünk Kadhafi, Mubarak, Assad féle diktátorokat kell, hogy elítéljük, akik még mindig itt vannak, és nemrég még szövetségeseink voltak. Ugyanezekben az országokban, Assad országában nagyon sok kínzást hajtanak végre, hogy információt megszerendezenek. Ez undorító. Nap mint nap az európai kormányzatok mégis megtagadják azt, hogy válaszoljanak, megtagadják, hogy az embereknek beszámoljanak felelősségükről, és megtagadják, hogy elnézést, bocsánatot kérjenek. Kollégák, nem egy országról van itt szó, nem erről vagy arról, nem, ez kollektív felelősség a mi kollektív felelősségünk nem Romániáról, Litvániáról, vagy más, bármely más európai országról van szó, hanem egy értékközösségről. Kötelességünk. Nekünk, Európai Parlamentnek kötelességünk, hogy ne felejtsük ezt el. Igenis, újra meg újra szóba hozzuk ezt a kérdést, és felelősségre vonjuk az embereket, hogyha emberi jogokat sértenek a mi nevünkben. Eh, Köszönöm szépen kettő Én magam is tagja voltam az az átmeneti CIA bizottságnak itt a parlamentben, és a tapasztalatunk tulajdonképpen csak arra kell, hogy vezessen minket, hogy soha többé ne legyen ilyen. Flótre asszonyt én is és üdvözlöm munkájához, gratulálok. A jelentés végül is sikeres lett, hiszen a kollégák számára korábban nagyon nehéz volt az információk visszatartása miatt ezeket a tényeket feltárni, a CIA programok titok, titokként való kezelése miatt. De mégis sikerült most tervezetben különböző ajánlásokat is megfogalmaznunk, például egy mindent átfogó definíciót a terrorizmusra vonatkozóan. Nagyon gyakran a demokratikus ellenőrzés nevében hírszerzőszolgálatok járnak el. Illegális gyakorlatokat, önkényességet is tapasztalhatunk ennek keretében, ezt a jövőben nem szabad megengedjük. Ezek az ajánlások Eh, amelyek már tulajdonképpen korábban is megvoltak, eh, csak eh, papíron voltak meg. Egyetlen egy ország, európai ország sem ültette át. Az Európai Uniónak pedig nem szabad süketnek lenni, és nem szabad nem észrevenni, hogy érintett a CIA programokban. És mindezt annak ellenére, Mindez annak ellenére történt így, hogy az Európai Parlament, az ENSZ, a média és különböző szervezetek, mint az Amnesty International erre többször felhívta a figyelmet. Javaslatot követően továbbra is határozottan kérem, hogy minden javaslatot valósítsanak meg. Abszolút szükség van erre, csak így lehet az önkényes fogratartást tartást megszüntetni, hiszen egyre nagyobb mértékben meggyökerezik ez a gyakorlat. Guantanamo pedig nem szűnt meg minden reményünk ellenére sem. Redding asszony természetesen a legfontosabb védelmezője a személyes szabadság jogoknak, és tudja, hogy ezeknek a jogoknak helyesnek kell lenni. Az emberi jogok tiszteletben tartása az előfeltétele minden, így az európai terrorizmus elleni lépéseknek is. Csak így lehet az állampolgárok bizalmát az Európai Unió demokratikus intézményei iránt fenntartani. Hogyha kritika nélkül veszünk, lét a, veszünk részt a CIA programjában, akkor ennek negatív következményei lesznek. A diplomáciai garanciák feltétel nélküliek, az államtitokba való beavatkozás, ezek mind olyan kérdések, amelyeket tiszteletben kell tartani. Ezek azok a jogok, a jogállamiság, az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartása, amire az Európai Unió épül kerül. Ezért fontos, hogy erős szöveget fogadjunk el, amely az ez ellen mutató gyakorlatokat elítéli, és Európa erkölcsi tartását fenntartja a világban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, kedves kollégák, most az ECR nevében Timothy Körkap kollega. I too believe. Elnök úr, biztos asszony, azt hiszem, ennek a helyzetnek a súlyosságát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Néhány tagállamról ugye ö, olyan hírek terjedtek el, hogy ezek benne voltak ebben a történetben, és ez igen aggasztó. Jogászként, demokrataként és volt belügyminiszterként azt gondolom, hogy ilyen vizsgálatot egy bevált rendszeren belül kell végrehajtani. Független igazságügyi vizsgálatokat kell tartani nemzeti szinten. Ezek a vizsgálatok már zajlanak azokban az országban, amelyeket megneveztek ezen ügyben, ami a közbizalmat illeti, az igencsak megkopott, addig, amíg lehetőségünk van valóban végleges információkat adni ezen állítólagos szállításról és illegális fogvatartásról. Amúgy pedig a terrorista és a szélsőséges propaganda kiszolgálói vagyunk. Az én országom is érintett, ránk is mutattak, ami a szabadság, a jogállamiság érteket illeti, én üdvözlöm annak a lehetőségét, hogy vizsgálatokat hajtsunk végre, és így helyreállítsuk a titkosszolgálatunk renoméját, mert igencsak sárba tipolták, vagy meghócolták a titkosszolgálatunkat. Ha úgy tetszik, a vádlott padjára kerülnek a tagállamok, Persze mindenképpen előre kell lépni, ami elősegíti az együttműködést, a jó munkamódszert, a megoldás érdekében, de sajnálatos módon azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek a tartama, a nyelvezete, megközelítése nem segít ezen célok elérésében. Elnök úr, én egy olyan országból érkeztem, ahol az ember ugye a, az áltatlanság vélelme uralkodik, de úgy tűnik ez nem elegendő ezen parlament számára. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE nevében Verzsia asszony másfél percre. Köszönöm, elnök úr. Örömünkre kell, hogy szolgáljon, hogy ma az Európai Parlament vizsgálja ezt a jelentést. A sajtóban és sok helyen is felmerültek ezek a kérdések. Ugye a szeptember 11-i támadás miatt gyakorlatilag egy tucat európai tagállam vett részt ebben. Állítólagos szállításról, illegális fogvatartásról, kínzásokról van szó, Guantanamo még mindig nem zárták be, ezért mindig oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre. Az érdekelt tagállamok bizonyos tagállamok még mindig nem hozták nyilvánosságra a teljes információt. Ezért nagyon nagy köszönetet kell, hogy mondjunk az előadónak, Flotra asszonynak, hogy a nevünkben elvégezte ezt a kiváló munkát, pedig sok tagállam esetében ellenállást tapasztalt, és néhány képviselőre is ezt lehet elmondani. Annyit mondanék még, hogy soha nem fogadhatjuk el azt, hogy a akár a kormányhoz közeli, vagy akár a kormányhoz nem közeli szervezetek esetében ilyen cselekmények, ilyen események bekövetkezhessenek. Az Európai Unió tagállamai példát kell, hogy mutassanak az egész világ számára. Itt nem politikai realizmusról van szó. Egy tagállam sem, se az Egyesült Államok, sem EU-s tagállam nem vonhatja ki magát a felelősség alá akkor sem, hogyha a terrorizmus elleni harcra hivatkozik. És itt igen, az Európai Unió hitelességéről van szó, kollektíven felelősek vagyunk az EU-s állampolgárok előtt. Lépjünk előre, haladjunk előre, és minél előbb megtesszük ezeket a szükséges lépéseket, annál jobb. Köszönöm. Megadom a szót Andreas Mölzer kollégának másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Az emberi jogok tiszteletben tartása, ez olyan az EU távoli országokban, a világon, mindenütt szankciók mellett tartat be. Az emberi jogok azok, amelyek betartása minden EU tagjelölt ország számára kötelező érvényű, például az Európai Emberi Jogi Konvencióval kapcsolatban. Persze botrányos az, hogy az illegális fogvatartás, az illegális börtönök európai területen való elhelyezés a CIA által nem csak úgy történt, hogy a nemzeti államok nem csak tudtak róla, hanem segítettek ebben. Úgy tűnik, hogy még nem minden konzekvenciát, nem minden következtetés vontunk le. Az Európai Emberi Jogi Konvenció kapcsán elmondható, hogy évekig tart az egész folyamat. Azt hiszem, hogy le kellene vonni a tanulságokat, ezt a tartatlan állapot fel kellene oldani. Ha az emberi jogokról beszélünk, azt kell tudni, hogy ami a Törökországgal való csatlakozási tárgyalásokat illeti az EU-nak nem szabad e, azt e, szem előtt évesztenie, hogy ott a Törökországban az emberi jogok csak a papíron szerepelnek. A kopenhágai kritériumokkal e, figyelembe véve le kellene zárni a csatlakozást, és egy privilegizált partneri viszont kellene kialakítani Törökországgal. Ami a történelmi problémákat életi, például a szlovén, újra önmeghatározás, a benesdetketumok a cseheknél. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a további hozzászólóknak. Coelho úr, kettő perc. E Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, kolléganők! Reding asszony, az ön elődje, Fratini úr 2007. februárjában azt mondta, hogy a biztonságot nem lehet minden áron megvásárolni. Nos, hadd mondjam el azt is, amit ön említett, a jogállamiság az a független bíróságot, a tisztességes eljár, bírósági eljárásra való jogot is jelenti. Nem szabad az alapvető jogokat megsérteni, de kvantumadóban továbbra is ez történik. Az emberi, jogi alap, az emberi alapjogok kartája a, és ezt írja elő. Az, az az Emberi Jogi Szakbizottság is, amely ebben a házban munkáját végezte, és én is tagja voltam, különböző szörnyetetteket is leplezetre, amelyeket nem szabad újra me- engedni, hogy megismétlődjenek. Meg kell mégis állapítsuk most azt, hogy ha valami hasonlóra még egyszer sor kerülne, akkor az azt jelenti, hogy a mi ajánlásainkat nem tartották be. A közvélemény azonban mindenről tud, a nemzeti parlamentek is megfelelően tájékozódnak. Talán jobban és gyorsabban kellene reagálnunk. Az európai intézmények, a tagállamok kormányzatai pedig semmit nem tesznek. Semmit nem tesznek azért, hogy ajánlásainkat átültessék. Flotra asszony kiváló jelentést készített, és a legtöbb ajánlást én magam is támogatom. Az államtitok valóban néha a demokrácia ellenében kerül felhasználásra, de nem szabad, hogy az emberi jogokat sértsük. Kérdésem pedig az, hogy valóban több lehetőségünk van most arra, hogy ne engedjük ilyen cselekmények megismétlését, vagy legalábbis büntetlen megismétlődését. Az Európai Parlament azt kell azonban, hogy megállapítsa, hogy az ajánlásaival nem történt semmi. Ez ellen tudunk-e tenni valamit? Az ajánlásokat tudom, hogy nem lehet csak úgy átültetni, van következménye, ezt elfogadom, de mégis a nemzeti kormányzatok többsége elfogadta ezt. Köszönöm szépen, Koel, jó szól az elnök. Most pedig másfél percre adom meg a szót Guillaume asszonynak. Köszönöm, elnök úr. A kollégákhoz hasonlóan én is szeretnék Flótra asszonynak gratulálni. Kiváló munkát végzett, és jelentős erőfészítésekre volt szüksége azért, hogy a hatóságok esetében a pontos felelősséget meg lehessen állapítani. Olyan helyzet előtt állunk, több országban, ahol az emberi jogokat megsértették európai területen, európai földön, hatalmas a felelősségünk. A terrorizmus elleni harc nem lehet ürügy mindenre, és ezzel kapcsolatban szeretném említeni. Az államtitokra való, vagy az állambiztonságra való hivatkozás ürügyének a felhasználását hangsúlyozni. Az átláthatóságot biztosítaniuk kell a tagállamoknak és az Európai Uniónak is. Ez feltétele annak, hogy legitim és hiteles módon járjunk el, általában a terrorizmus elleni harcban, a határon átnyúló bűnözés esetében és az emberi méltóság biztosítása érdekében kollektív Európai Uniós felelősségről van szó. Azt várjuk a tanástól, hogy egyértelmű állást foglaljon, hogy pontosan milyen emberi jogi megsértésekről volt szó. nem szabad most már elfogadnunk azt, hogy hallgatunk erről a kérdésről hiszen a legfontosabb érdekeinkről van szó, rá kell világítanunk ezekre a témákra. Szeretnék gratulálni azoknak a polgároknak, akik nagyon nagy számban felsorakoztak a jelentés mögött, és várták türelmetlenül, hogy történjen valami. Úgyhogy nagyon fontos az is, hogy ők támogatják a mi parlamenti munkánkat. Elnök, köszönöm szépen, Gian asszony. És most eh, Konrád Csimanszki kolléga kapja meg a szót, egy perce van. Köszönöm szépen. Tagállamok titkos műveleteket végeztek a CIA-val együttesen. Ez valójában azt jelenti, hogy a tagállamok fele az nemzetközi jog humanitárius örökségét megtagadta? az emberi jogok standardjait megtagadta. Úgy gondolom, hogy ez lenne a korrekt következtetés. Azok a tagállamok, amelyekről szó van, nagyon nehéz döntéseket hoztak. Kétségtelen, hogy hibákat is elkövettek, de hipokriták lennénk, hogyha a tagállamok felét vádolnánk, anélkül, hogy megvizsgálnánk azt, hogy a nemzetközi terrorizmus vezetőivel valójában hogyan kellene bánni. Az a javaslat, hogy a terrorista vezetőknek ugyanazokat a jogokat biztosítjuk, mint minden polgárnak, ez nem helyes megközelítés. Obama elnök úr is megértette ezt, és a guantanamo-i börtön még mindig működik. Az Egyesült Államok elnöke még mindig katonai fellépést alkalmaz. A terrorizmus elleni fellépés területén. Az Európai Unió és a Parlament ezt még nem értette meg. Elnök, köszönöm. Intfeld asszonynak van egy kékkártyás kérdése, és Latvan asszonynak is van kékkártyája. Elfogadja ezeket, uram? Lehet, hogy a tolmácsolás nem helyes. Imaszkó tényleg azt mondta, hogy azok az emberek, akiket azzal gyanúsítanak, hogy esetleg terrorista bűncselekményt követtek el, nem ugyanazon jogokkal rendelkeznek, mint a többi állampolgár. Ön, Simánszki elutasítja azt, hogy az emberi jogok egyetemesek és oszthatatlanok. Ez azt jelenti, hogy nem támogatja azokat az értékeket, amelyeket lefektetünk a szerződéseinkben. Simenszki úr, kérem, válaszoljon. Ami... Mi... Én is egyetértek az egyetemes emberi jogokkal, de egy bűnöző helyzete eltér egy olyas valakinek a helyzetétől, aki öngyilkos bombát robbant fel, és terrorista. Tehát különböző eltérő eljárások vannak a két részben, a katonai bíróság és a polgári bíróság. A terroristák nem követnek el közönséges bűncselekményeket közelebb állnak az ő bűncselekményeik a katonai bűncselekményekhez, éppen ezért a nemzetközi jog nem tudja megoldani ezt a problémát. Éppen ezért eh, van egy jogi vákum. Köszönöm szépen. De Simánszki úr most megerősítette, hogy aggodalommal töltött el az eredeti megjegyzése um, ahhoz ragaszkodik, hogy a terrorista cselekedetek bűncselekmények természetesen, és éppen ezért a a tisztességes bírósági eljárásban kell elítélni. Egyértelműen vannak kihívások a területen, de sajnos talán egyetért azzal, hogy nem szabad ezeket most 2011. szeptemberre, vagy 2001 szeptemberre utáni tizen- eh, nem lehetne mégiscsak eh, félre söpörni. Ezt azért nem mondja, ugye, Simánszki úr? Simánszki úr, megadom a szót. Nos, döntsön a jog arról, hogy a milyen büntetést eh, szabnak ki a bűnözőre, az egyszerű jogi eljárás nem elegendő, nem megfelelő akkor, hogyha terrorista hálózatról van szó. A Genfi egyezmény is, ami 60 évvel ezelőtt került megfogalmazása, nem tud erre a kihívásra választ adni. A, a humanitárius büntetőeljárások sem oldják ezt meg. Köszönöm szépen. Másfél percre megadom a szót eh, Zuber asszonynak. Köszönöm szépen. Egyértelmű bizonyítékok vannak eh, az illegális eh, szállításra és törvényellenes fogvatartásra arra, hogy a terrorizmus ellen fel kell lépni, az nyilvánvaló, de vannak olyan tagállamok, amelyek úgynevezett terrorizmus elkerülési lehetőségekkel éltek, azt, és éppen ezért ennek keretében hagyták, hogy mindenféle emberi jogot terrorizmussal vádoltak esetében megsértsenek. A NATO partnerségekben is erre volt példa, és volt példa erre, akkor, amikor az ENSZ előírásokra, 1945-ös ENSZ előírásokra hivatkoztak, de az imperialista Egyesült Államok beli politika a NATO kereteiben is érezteti befolyását. Megfelelő eljárásokat kell bevezetni, a mostani eljárásokat meg kell vizsgálni, az illegális lépéseket, gyakorlatokat meg kell szüntetni. Úgy gondolom, hogy a CIA például Portugáliában végzett illegális cselekedeteit, illetve eljárásait a portugál parlament hatékonyan megszüntette. Természetesen nem szabad a, a tagállamok szuverenitását és a jogállamiságot megsérteni, de fel kell mindent tárni. A köle, következő előadó Elena Baszeszko asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet, biztos asszony. Először is azzal kezdem a felszólalásomat, hogy Flótra asszonynak, az előadónak köszönetet mondok. Jó volt az együttműködésünk az egyeztetések során árnyék előadóként a Népárt nevében az AFET-nél én is hozzá tudtam járulni a jelentés elkészítéséhez. Olyan végső dokumentum készült, amely objektív és kiegyensúlyozott, kiemeli azokat az új elemeket, amelyek az utóbbi öt évben merültek fel, természetesen, amikor sikerült felderíteni ezeket az elemeket. Ezzel együtt a tárgyalások során folyamatosan próbáltuk megoldani azt, hogy a jelentés ne alakuljon át váddá a tagállamok ellenében. A parlamentnek el kell fogadnia a nemzeti kivizsgáló rendszereket, nem ítéletet hoz a parlament, hanem meg kell, hogy határozza, hogy kik a felelősek. Módosító indítványokat nyújtottam be az AFET nevében és a LIBE mellett is. Ezekkel a módosító indítványokkal sikerült kiegyensúlyozottabb jelentést elérnünk bizonyos tagállamok helyzetére gondolok, beleértve Romániát is. Nagyra értékelem, hogy a országomban 2008-ban végrehajtott parlamenti kivizsgálásra is utalás történik, ami le is zárult. Ez ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy valós képet kapjunk a helyzetről. Természetesen még mindig szükség van tisztázásra, főleg az utóbbi években felmerült új elemekre vonatkozóan. Voltak olyan információk, amelyek megjelentek a sajtóban, viszont a kivizsgálás vagy a hatóságok nem erősítették meg ezeket. Ezért úgy gondoltuk, hogy ha új kivizsgálásokra lesz szükség, ezeknek szilárd alapja kell, hogy legyen. Fontos, hogy rávilágítsunk arra, hogy az Unió bizonyos tagállamai részt vettek szállításban, illegális fogvatartásban, és együttműködtek ilyen módon a CIA-val. Mindig az igazságot kell, hogy keressük, de ne vádolgassuk tagállamokat ok nélkül. Köszönöm. Köszönöm. NCU képviselője a szó, egy perce van. susțin necesitatea acestui... Elnök asszony, biztos, elnök biztos asszony, ez a jelentés nagyon fontos annak érdekében, hogy megvilágosítsuk azt a kérdést, hogy mi is volt ezekkel a CIA fogvatartó központokkal. Most nagyon sok zavar, zavart és kavarodást okozott a sok-sok híresztelés, amely mindenki számára világosan arra utalt, hogy nem tudjuk pontosan, mi történt. Vádaskodások vannak, közvetett és közvetlen vádaskodások néhány tagállammal szemben, konkrét, megalapozott indokok és bizonyítékok nélkül. Ezt a jelentést úgy is lehet értelmezni, mint hogyha az Európai Parlament tudná, hogy mi történt ezekben a gyűjtő vagy fogoly táborokban, amelyeket a CIA állított fel Európában. Nem, a mi, a mi feladatunk az európai állampolgárok képviselete, nem nekünk kell a szakosodott hatóságokat, igazságszolgáltatókat felváltanunk az elkövetőknek fizetniük kell, és ilyesminek többször nem szabad előfordulnia. Most megadom a szót Száját Karim úrnak. Egy perce van, uram. Elnök úr, köszönöm szépen. Hét évvel ezelőtt álltam ugyanebben a teremben, amikor országom volt a soros elnök, és Douglas Alexander szakminiszter volt itt, és amikor ezen eh, vádaskodásokról tettünk fel kérdést, láttam, hogy mérges volt, haragozós volt, dühbegurult, engem kinevettek ebből a teremből gyakorlatilag. Ma, elnök úr, büszkének, büszkének kellene lennünk erre az ászlóra, de nem lehetünk. Csak két intézmény van, amely képviselteti magát, a tanács széke ismét üres. Tehát a tanács nem ismer el semmit, nem kötelezett el semmi mellett, a harmadik országról lenne szó, harmadik országokat vádolnák, hát nem tudom, mi lenne a válaszunk akkor. Természetesen az Egyesült Királyságban másként jártunk el, saját belső vizsgálatot indítottunk, elutasítottuk azt, ami korábban történt, de ez nem elég. Amikor a terroristák fellépnek, akkor attól nem vagyunk gyengék, hogy az elvek mellett tartunk ki fellépésükkel a terroristák nem vehetik el alapelveinket, de elvehetik a reakciónkat. És amit Simanszki úrnak mondok, amikor ilyen kicsit nacionalista érzelmeket kavar fel, és persze elhagyja a termet, egy nem EU ország van, amelyet tanulhatunk, Norvégiára gondolok. A legsúlyosabb bűncselekményt követték el az országában. Halálos áldozatokat szedett az a bombázás minden egyes jogot biztosított az elkövetőknek, üdvözölnünk kellene, meg kellene hajolnunk Norvégia előtt. Köszönöm szépen, Karim úr. Most pedig a spontán hozzászólók következnek. Flaskova asszony. Ďakujem veľmi pán predsedajúci, pani komisárka. Program... Köszönöm szépen, a CIA programjában szerepelnek az emberi jogsértések és az eltűnések, a kínzás kérdése. Van egy külön bizottság is, amely vizsgálja, vizsgálja ezeket a vádakat, és nyomon követték a CIA lépéseit. A parlament a nemzeti kormányzatokkal is együttműködött a CIA programban. A az Európai Unió alapelvei, az emberi jogok tiszteletben tartása, az alapvető emberi jogok, az emberi méltóság megőrzése, a nemzetközi jogok tiszteletben tartása és egy sor hasonló elem. A demokratikus intézményekben való bizalom megőrzése érdekében nagyon fontos, hogy megfelelő biztonságpolitikát folytassunk a tagállamoknak, még fontos, hogy a vádakat megvizsgálják, de nem sokan nem tettek ennek eleget. Köszönöm. Máfi képviselő. Köszönöm, elnök úr. Sokszor beszélünk a demokratikus értékekről, az emberi jogok tiszteletben tartásáról. Nagyon sok európai állam vett részt ebben a munkában, és az alap demokratikus jogokat sértették meg. Ezek a tagállamok igenis cinkosak, kínzásban, fogvatartásban, illegális tevékenységekben, és a kormányok is ezekben benne voltak. Az összes európai titkos központot meg kellene szüntetni, minden elfogottnak méltányos eljáráshoz van joga, és nem fordulhat elő még egyszer az, ami ezekben az években előfordult. Az Egyesült Államok felhasználták a, például az írországi repülőtereket is átszállításokra, és továbbra is támogatják bizonyos személyek és képviselők is ezeket a lehetőségeket. Elnök, köszönöm szépen, és most Mászka képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. A jogellenes kihallgatások, fogvatartások rendkívüli mértékben zavarják az Európai Unió és az Egyesült Államok közti jó kapcsolatot. A nyomozó tevékenységek azt az eredményt mutatják, hogy Lengyelország északkeleti részén is törvényellenes eljárásokra került sor, és ott is vannak börtönök, titkos börtönök. Ez természetesen a CIA csak az említett tagállam egyetértésével ö, tudta megvalósítani, ami azt is jelenti viszont, hogy a legmagasabb szintű tisztviselők mind részt vennek a CIA tevékenységében. Ha e, ők nem képesek vagy nem fognak bocsánatot kérni, akkor semmiképpen nem tudunk előrébb lépni. A biztonsági erők az Európai Unióban már korábban is részt vettek a különböző partnerségekben, nem szabad ezt megismételni. Köszönöm szépen. Eh, Bronz következő az elje, a spontán hozzászólások. Az illegális fogvatartás nem csak önmagában rossz, eh, hanem akkor is, hogyha nincsen erre vonatkozó hivatalos eh, jegyzőkönyv sem. A kínzást soha nem lehet erkölcsileg igazolni. Az erkölcsi érvek azonban nem mindenkit győznek meg. Ha nem, akkor azt kell mutatni, hogy a kínzás nem is hatékony, mert megbízhatatlan információt ad. Valamint a propaganda értéke a terroristák eh, irányában azonban rendkívül nagy akkor, hogyha tisztességes eljárásról tudunk beszámolni. Eh, bizonyos kérdésekre azonban még nem sikerült nyilvánvalóan eh, választ kapnunk, mint például a, arra, hogy a fogvatartott vádlottaknak is joga, illetve a fogvatartottaknak is joga van a tisztességes eljárásra. Az, erre az érintett európai tagállamok figyelmét is fel kell hívni. Az Európai Parlamentnek általános felhatalmazást kellene adni arra, hogy a tagállamok biztonsági szolgálatait megvizsgálja. Ez a parlamentek és a tagállami bíróságok feladata. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bronx úr. És most Reding asszonynak, a biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A kezdet kezdetétől fogva a bizottság álláspontja a kérdéssel kapcsolatban az volt, hogy először is a terrorizmus elleni harcot az emberi jogok teljes tiszteletben tartása mellett kell lefolytatni. A második, bármi legyen is az igazság, azt meg kell állapítani. A harmadik pedig az volt, hogy lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy mindenféle lehetőségét megátoljuk annak, hogy ezek a tények újra megismétlődjenek. Got... Az elnök asszony tudja ezt, ismeri ezeket az információkat. Az első levelet a bizottság 2006-ban adta ki, még a kollégám Fratini úr, és ezt követően Barok, kollégám, vagy Malmström, biztos asszony, és jó magam is leírtuk, megfogalmaztuk ezeket. Továbbra is hangsúlyozni fogjuk a tagállamokkal szemben, hogy a teljes igazságot kell, hogy megtudjuk és megismerjük. Stavros Lambrinidis-szel is fogok találkozni, az emberi jogi különleges képviselővel együtt fogjuk megvizsgálni vele együtt, hogyan tudunk együtt föllépni közösen. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban rendszeres párbeszédet folytatunk az emberi jogi és terrorizmus elleni harc témájáról, és a minden nemzetközi jogi aspektusról tárgyalunk velük és egyeztetünk velük. A kínzással kapcsolatos tanácsi javaslatoknak megfelelően rendszeresen egyeztetünk. A titkos fogvatartás, kínzás és egyéb témákban az összes e, harmadik országokat is érintő emberi jogi kérdésekben egyeztetünk. Szeretném elmondani a parlament számára, hogy a, az ENSZ különleges határozatának az aláírása tekintetében és a ratifikációja tekintetében az 31. találkozón 2015-re vonatkozóan fogjuk vállalni, vagy vállaljuk a teljes ratifikációt, ezért ezt a témát is figyelmel kísérjük. Több kérdés felmerült a parlament részéről. Előfordulhat-e mindez újra? Szeretnék egyértelmű választ adni erre, tagadó választ nem. Azért, mert beszélünk róla, azért, mert a parlament nem fogja megengedni, és azért, mert Európában egyensúlyt kell megvalósítani. A társadalom biztonsága van az egyik serpenyőben, és a másikban pedig az egyéni jogok. És pontosan azért, mert Európa a jogállamiságról szól. Tegyünk meg mindent azért, hogy megtudjuk, hogy mi történt a múltban, és hogy ez a múlt ne ismétlődhessen meg. Köszönöm szépen, biztos asszony. És zárásképpen a jelentéstevő asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában, köszönöm, hogy támogatták ezt a munkát. Ez hosszú lélegzetvételű munka volt, több mint egy éven keresztül dolgoztunk, szerintem egy éven belül sok minden történhet a tagállamokban. Persze nem vagyunk itt bírák, nem a bizonyítékok felkutatása a feladatunk. Románia példáját említve, ugye említette a szenátus fő egy ilyen vizsgálatot elindított már, több állítást kell megvizsgálni. Romániát, Litvániát emelték ki. Románia ellen az Európai Emberi Jogi Bíróságnál panaszt tettek, Hammerberg illetékes képviselő megbízott, foglalkozott ezzel a kérdéssel, ami a vizsgálatot illeti. A kérdés nem az, hogy kijelöljük, hogy ez vagy ez, vagy amaz az ország bűnös. Remélem, hogy a jelentésnek egyik erősége a kollektív felelősség kérdése, nem pedig egyes országok kiemelése. Minden ország, ha úgy tetszik, a valóság, az igazság egy-egy részét megtartotta magának. Arra van szükség, hogy minden országgal lehető legjobban hajtsa végre ezeket a vizsgálatokat, mert valóban egy rendszerről van szó. Nem arról van szó, hogy egy-egy országra mutogatunk. Senki sem tagadhatja azt, hogy Romániában egy új vizsgálatot kell megnyitni, mert azok az elemek, mint nem bírák vagyunk, nem bizonyítékok van szó, eléggé fontos elemekre derült fény, amelyek indokoltá teszik egy vizsgálat meg elindítását. Az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy nagyon fontos, hogy mindenki a nála lévő igazság részecskét tegye mindenképpen hozzáférhetővé. Világos az, meg kell világosítani ezt a kérdést. Ugye azt mondják, hogy önök nagyon is szigorúak, nagyon helyes, hogy önök rendszeresen kivizsgálják az emberi jogokkal kapcsolatos problémákat, de a masszív, a tömeges, meg nem világított emberi jogok lábbal tiprás esetében meg kell nézni, hogy mi történt. Azt a kérdést illetően um, jó lenne persze a kölcsönös információcserét elősegíteni, az államügyészeket bevonni, nagyon fontos, hogy segítsenek az tagállamoknak a bizonyítékok összegyűjtésében. Minden egyes államnak el kell mondani, hogy minden új elem, amely az Eurocontrol adatokat tett közzé. Nagyon fontos tehát, remélem, hogy megfelelő konklúziókra ad lehetőséget ez a vizsgálatsor. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani Flót Rasszonynak, az előadónak, hölgyeim és uraim. Ezt a vitát lezárom. Szavazás holnap lesz délben erről a témáról is. Következő napi rendi pont az egyperces felszólalások kéréssel fordulok önökhöz. Nagyon szépen kérem, tartsák be a felszólalási időt. Egy perc. Nagyon szigorú leszek, mert késésben vagyunk, és még nagyon sok feladatunk van a mai estére. Már is átadom a szót Pátrao Neves asszonynak. Ana Pozanos, muitos de nós neste hemiciclo... Nos, elnök úr, néhányan már a plenárison